hatos bekezdése értelmében mondom, hogy a szakbizottsági elnökök konferenciájának elnöke tájékoztatott engem arról, hogy senki nem ellenezte a foglalkoztatási bizottságnak azt az ajánlását, hogy a delegált aktus esetében ne e, legyen semmi fajta tiltakozás. Hogyha 24 órán belül nem lesz e, olyan frakció, vagy legalább 40 képviselő, amely ellen véleményét fejezi ki, akkor ezt a javaslatot elfogadottnak veszem, egyébként szavazásra kell bocsájtani. Emlékeztetek mindenkit, hogy az ajánlat elérhető az internet.